következő napirendi pontunk egy szóbeli választ igénylő kérdés a bizottság alelnökéhez, főképviselőjéhez. A tanács LMBT iránymutatásainak végrehajtása. Különös tekintetel a csecsenföldi homoszexuális férfiak kivégzésére témában. Megadom a szót az öt szerzőnek, akik ezt a szóbeli választigénylő kérdést közösen megalkották. Első kép Szöreje Paszt asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Február óta egyre szörnyűbb híreket kapunk a, az orosz csecsen autonóm köztársaságból. Gyakorlatilag a homoszexuális férfiakat kivégzik, miközben a hivatalos statisztikák szerint nem is léteznek homoszexuálisok Csecsenföldön. Kínozzák őket, illetve arra kényszerítik őket, hogy kiadják más homoszexuális személyek adatait, nevét. Családjaikat, rokonaikat is üldözik, pénzüket, vagyonukat kicsalják, elrabolják. Ez tehát komplet családokat érintő üldöztetés. Egyes családok saját gyerekeiket is képesek kivégezni, ha a homoszexualitás gyanúja fennáll. Itt aztán emberi jogokról nem beszélhetünk. Ez emberek teljes körű dehumanizációja. És eddig az emberi jogi erőfeszítések kudarcot vallottak. Ez azt a felelősséget helyezi ránk, hogy az LMBTI embereket és a külügyi szolgálatra is felelősséget ró, hogy új megoldásokat találjunk ki múlt csütörtökön Moszkvában is letartóztattak homoszexuális férfiakat, akik azt követelték, hogy ezeket a gyilkosságokat nyomozzák ki. Több mint két millió ember írta alá ezt a mozgalmat, amit ők is képviseltek, és a világ valamennyi LMBTI szervezete nevében fellépést követelünk orosz földön. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk Lunacek asszony, aki ugyancsak szerzője ennek a közös állásfoglalásnak. Köszönöm. Holnap lesz a homofóbia elleni küzdelem napja és ennek kapcsán is szeretnék mindenkit emlékeztetni, az itt és máshol minket hallgatókat, hogy ezen a napon a világ jóérzésű emberei fellépnek a homofóbia, transzfóbia ellen és mindenféle erőszak ellen, amely a szexuális irányultság alapján kategorizál és klasszifikál. Ez egy konkrét csecsemföldi eseménnyel kapcsolatos vita ma, de a probléma általánosabb. Kínzásokról hallunk. Több száz ember kínoztak meg, akikről csak mondják, hogy homoszexuálisak, ráadásul ez nem is bizonyított, és többet közülük meg is gyilkoltak. Félelemben élnek a homoszexuálisok, az életüket kell, hogy féltség. Senkinek nem megengedhető ezen a bolygón, hogy ilyesmi miatt egy másik embert üldözzön, megöljön. Ezért nagyon időszerű ez az állásfoglalás, hat frakció csatlakozott hozzá, köszönöm, örülök ennek, hogy széles körű támogatása van itt körünkben. Azt követeljük az orosz föderációtól és a csecsen kormánytól is, hogy védje meg a polgárait. Ez nem egy politikai beavatkozás, ez egy általános, alapvető emberi jog minimál védelme. A világon mindenhol, minden vallásnak, aki a minimális emberi értékeket valamire tartja, ez felelőssége, a univerzális normákat végre kell hajtani ebben a térségben is szexuális alapon nem lehet embereket üldözni. Korábban egyébként volt fejlődés a térségben, hallottunk pozitív lépésekről, fejlődésről, voltak ott pozitív kezdeményezések, és ez most egy visszaesés, meg kell mutatni, hogy az emberi jogok mindenhol univerzális. Uh, next speaker, next rapporteur. Köszönöm. Björk Képviselő asszony következik két perc, köszönöm. Nagyon sokan közülünk nagyon nehéz eh, szívvel olvastuk ezt a az erőszakról, gyilkosságokról szóló jelentést, amely a homoszexuálisok üldözéséről szól. Mindenki, aki ismeri ezeket az eseményeket, aki találkozott már a homofóbiával, az tudja, hogy sajnálatos módon ezek valódi dolgok, amelyek nem gyakran fordulnak elő Európában, de ténylegesen emberi életekbe kerülnek. E, ugyanígy homofób erőszak áldozatai voltak az orlandói meleg e, bár e, vendégei is, és ezzel találkoznak fiatalok és felnőttek is a társadalomban. Csecsenföldön tapasztalható üldöztetése a homoszexuálisoknak azt mutatja, hogy a homofóbia hova vezethet, halálos erőszakhoz vezethet, ezért is kell fellépnünk a homofóbia ellen, és ezért kérjük a tagállamokat, valamint az Európa Tanácsot, az Európai Uniót arra, hogy lépjenek, tegyék lehetővé, hogy szakértők oda menjenek és kivizsgálják az eseményeket, és bíróság elé állítsák azokat, akik felelősek. Semmi kevesebbel nem érhetjük be. Itt családokról is szó van, valamint a rendőrségről is. Valójában a család, illetve a rendőrség kell, hogy a biztonságot garantálja. Ehhez képest Csecsenföldön ők azok, akik eh, eh, gyakran felelősek ezeknek az embereknek a, ezeknek az embereknek a haláláért. Olyan patriarchális rendszerről van szó, egy elképesztő rendszerről, amely elítél mindent, ami szeretettel kapcsolatos. Fel kell lépnünk a homofóbia ellen. Nem csak Csecsenföldön tapasztalható, a saját országainkban is van. Nagyon sokat kell még tenni, és sokat nyerhetünk ezzel. Ezzel is nagyobb méltóság lesz lesz eh, az Európai Unióban, eh, ennél kevesebben nem érhetjük be. Köszönöm. Köszönöm. Asztavicius eh, képviselő következik. Köszönöm, kedves kollégák, biztos úr a brutális melegellenes kampány, amelyet az autoriter eh, csecsenföldi Kadirov eh, indított, eh, ismét csak megmutatja azt, hogy az emberi jogok milyen keveset jelentenek Oroszországnak ebben a szegletében. A terror, illetve az emberi jogok ügy, ügy, ügyvédei és újságírók elleni erőszak megint jelentkezett, és ezúttal a meleg közösséget vette célba. Ezek a bűncselekmények nem izolált bűncselekmények, ezek csak jelzik azt, hogy milyen az emberi jogi helyzet Oroszországban. Emlékezzünk arra, hogy márciusban Oroszország elfogadott egy retrográd törvényt, amely dekriminalizálja a családon belüli erőszakot. És most pedig ez. Az Európai Unió politikája Oroszország irányában eh, figyelembe kell, hogy vegye az LGBT közösség elleni erőszakot Csecsenföldön. Teljesen nyilvánvalóvá kell tenni, hogy mindez elfogadhatatlan. A homofóbia a múlt szégyen teljes része kell, hogy legyen. Köszönöm. Köszönöm. Az utolsó szerző Mark Demesmaker képviselő. Köszönöm. Holnap eh, május 17-én eh, az én hazámban Flandriában szivárványzászlók fogják jelezni a flamand parlamenten, a városházákon a szolidaritást az LGBTI közösséggel, és erre én büszke vagyok, hogy szabadok ezt a zászlót kitűzni. Ugyanakkor kevés ünnepelni való van, mert a az intolerancia növekszik, gyakran szenvedik el az üldöztetést, sőt a halálos ítéletet a homoszexuálisok. Ami Csecsenföldön tapasztalható, az tényleg borzalmas. Szó szerint több száz csecsen férfit zártak táborokba azért, mert melegek. Ezt el kell ítélni a lehető leghatározottabb hangon. Kadirov elnök, aki azt állítja, hogy nincsenek homoszexuálisok az országában, eh, csak azt mutatja, hogy mennyire rossz indulatú ez a rendszer. És kész arra, hogy boszorkányüldözést rendezzen. A Kreml pedig támogatja a csecsen rendszert, és maga is fellép az LGBT szimpatizánsok ellen Moszkvában és Szentpéterváron. Az Európa Tanács jelentése azt mondja ki, hogy Oroszország semmit nem tett a csecsenföldi helyzet javításáért, holott pozitív befolyást kellene kifejtenie. A kegyetlen tettek kivizsgálásra kell, hogy kerüljenek, Eh, ugyanakkor senki sem hiszi azt, hogy Oroszország egy megfelelő vizsgálatot fog indítani, tehát a vizsgálatnak nemzetközinek kell lenni. A bizottság felé a következő kérdésem van. Mit fognak önök tenni eh, annak érdekében, hogy az LGBTI irányelveket végrehajtsuk? Nem elég az, hogy szörnyűködünk eh, követelni kell a szabadon bocsátását a bebörtönzötteknek, és a bizottságnak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalásaink teljesülnek. A lehető legkeményebben kell fellépni, és remélem, hogy a bizottság erre kész is. Köszönöm. Oh, uh, on behalf... Köszönöm szépen. Most pedig a külügyi szolgálat nevében és a főképviselő helyett Szilentides biztos úr szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Senkit sem szabad diszkriminálni, vagy megtámadni azért, mert nem tetszik, akit szeret. Az egyenlőség, az emberi jogok, az alapvető szabadságok tiszteletben tartása elengedhetetlen ez egy egyértelmű európai érték. És ez egyetemes értékkel, hogy legyen. 2013-ban az Európai Unió iránymutatásokat fogadott el a e, leszbikus, meleg, e, transgender, intersex e, személyekre vonatkozóan, és az Európai Unió diplomáciai erőfeszítései ezen a területen négy prioritás körül mozognak. Először is eh, meg kell szüntetni a diszkriminációs politikákat és a dekriminalizációt biztosítani, az egyenlőség és a diszkrimináció mentesség helyreállítása nagyon fontos. Az fel kell lépni az állami vagy egyéni eh, támadásokkal eh, szemben, amelyek az LGBTI személyeket éri, illetve meg kell védeni az emberi jogi jogvédőket. Nagyon fontos a diplomácia, a köznyilatkozatok, az LMBT jogok eh, felvetése a politikai és emberi jogi párbeszédek során harmadik országokkal. Az Európai Unió támogatást nyújt harmadik országoknak a demokrácia és emberi jogi eszközökön keresztül is. Ma, ahogy ezt a szerzők elmondták, nagyon fontos és, és súlyos vádakról beszélünk, amelyek a csecsenföldi földi homoszexuális férfiak támadá- megtámadásáról szólnak. A homoszexuális férfiak megkínzása, sőt meggyilkolása nagyon aggasztó fejlemény. Azt látjuk, hogy az egyház e, implicite módon e, tulajdonképpen igazolja ezeket az erőszakos e, cselekményeket és eh, az erről szóló beszámolókat fake newsnak és eh, túlzásnak állítják be. Az orosz hatóságok semmilyen hatékony lépést nem tettek annak érdekében, hogy leállítsák az erőszakos cselekmény hullámot, és megvédjék a tám- megtámadott személyeket. Az Európai Uniók eh, és, Unió és tagállamai Más hasonlóan gondolkodó, harmadik országokhoz hasonlóan elítélték az LMBTI személyekkel szembeni brutális támadásokat és az ügy teljes kivizsgálását, ügyek teljes kivizsgálását követelik. Tegnap az Európai Uniós külügyminiszterek felvetették a kérdést a külügyi tanácson, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabban segíteni a, az áldozatoknak. Federica Mogherini főképviselő és felvetette súlyos aggodalmainkat a témával kapcsolatban Lavrov miniszterre szemben április 24-én Moszkvában. Hangsúlyozta, hogy nagyon fontos azonnal leállítani a csecsenföldi homoszexuális férfiak üldöztetését, és kivizsgálni ezeket a rettenetes beszámolókat. Sajnos Lavrov miniszter válasza később a sajtótájékoztatón is megismételte azt, hogy az orosz hatóságok eddig nem kaptak semmilyen bizonyítékot arra, hogy ezek a felvetett események valóban megtörténtek. Moszkvában a főképviselőnek eh, a civil társadalom képviselőivel is alkalma nyílt megvitatni ezt a kérdést. Agasztó, hogy azok az újságírók, akik hogy azok az újságírók, akik felvetették eh, ezeket a kérdéseket és írtak erről, eh, szintén támadások vagy fenyegetések áldozataival váltak, és el kellett menekülniük Csecsenföldről. A moszkvai EU nagykövetet arra, kér, arra kértük, hogy eh, segítsen azoknak, akik még mindig a saját biztonságukért kell, hogy reszkessenek. amit teszünk, azt csendesen tesszük, és mindenféle nagy kinyilatkoztatások nélkül az áldozatok védelme érdekében. Emellett az orosz hatóságoktól azt kérjük, hogy a csecsenföldi támadások és gyilkosságok kivizsgálását szorgalmazza. Ez elengedhetetlen, hogy ha valakit egy ilyen típusú bűncselekmények elkövetésében meg, mm, rábizonyítják ilyen típusú bűncselekmények elkövetését, azt mindenképpen bíróság elé kell állítani. Köszönöm. Oh, uh, time for... Köszönöm szépen. Most pedig a politikai frakciók vezérszónokai következnek. Először is a néppárt nevében Anna Maria Koráca Bilt az első hozzászóló, másfél percre tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégáimmal hoz hasonlóan én is felhabarodásomnak akarok szót adni. Több száz férfit tartóztattak le, és kínoztak meg, és állítottak bíróság elé csak azért, mert állítólag homoszexuálisok. Ez a szörnyű boszorkányüldözés, az emberek szexuális orientációja miatt ez nem diszkrimináció, ez üldözés, üldöztetés. Nem maradhatunk csendben. Az Európai Uniónak egységesen fel kell lépnie. Nagyon örülök annak, hogy az elnökünk azonnal elítélte ezeket a súlyos bűncselekményeket, és támogatom az Európai Bizottságot a további fellépésében. Azonnal szabadon kell engedni, és ezt kell követelnie minden tagállamnak azokat, akiket illegálisan tartanak fogva, és az áldozatoknak segíteni kell. Az Orosz Föderációnak nyíltan el kell ítélnie ezeket a szörnyű bűncselekményeket zéró tolerancia kell, hogy érvényes legyen a büntetlenséggel szemben. Minden megfélemlítést is el kell ítélnünk, azokkal szemben, akik bejelentették az LMBTI személyek elleni támadásokat az Európa eh, Tanács tagjaként és az ENSZ tagjaként az Oroszországnak is el kell fogadnia azt, eh, hogy eh, csak a másságra, vagy a másság feltételezésére alapozva nem lehet senkit üldözni. A homofóbiát nem lehet indokolni, össze kell fognunk annak érdekében, hogy a toleranciát támogassuk, és teljes egyetértésben írtam alá ezt az állásfoglalást. A szociáldemokrata frakció nevében Elena Valenciano következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezeket az embereket békén kéne hagyni. Kínozzák őket, elektromos árammal többek között. Erről számolt be egy közülük, akinek sikerült megmenekülnie. Csecsenföldön homoszexuálisnak lenni gyakorlatilag halálos ítélettel egyenlő, titokban bujkálva kell élni. A csecsen kormány pedig jelenti, hogy nincs probléma a homoszexuálisokkal, mert hogy nincsenek Csecsenföldön homoszexuálisok. Az Orosz Föderáció tagja Csecsenföld, és a Kreml, Putyin szemet húny a fölött, ami történik. Gyakorlatilag jóvá hagyja ezt a fajta szexuális belitudás alapján történő üldözést. Az Európai Uniónak aktívan föl kell lépnie, és meg kell védenie az LGBTI ö, embercsoportokat. Ezt a bizottságnak is feladatának kell tekintenie, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ugyanúgy, mint Putyin, ö, szemet hunyunk és szőnyeg alá a problémát. Hallatnunk kell hangunkat az üldözöttek érdekében. Most az ALDE frakció nevében Federlei képviselőnek adok egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak a világos állásfoglalást. Fontos, hogy az európai értékek itt megfogalmazódnak, és köszönöm a szolidáris kollégáknak is, akik ezt az állásfoglalást most támogatják. Nagy támogatottsága van ennek a szövegnek, majd a holnapi szavazás ezt megmutatja. Oroszországnak meg kell mutatni, hogy nem hunyunk szemet az Orosz Föderációban történő üldöztetések fölött. Csecsenföldről sokakat elüldöztek, sokan elmenekültek ilyen okok miatt. Ez már népírtás számba megy. Az elnök megígérte, hogy Ramadán előtt megtisztítja az országot a melegektől. Ez persze azért lehetséges, mert Putyin maga is homofób. Csecsen föl tulajdonképpen laboratórium Putyin számára, hogy mi történne, hogyha ő is még tovább menne. Ezért is hagyja ezt megtörténni. Következő felszólalónk a GÜE képviselője, Cornelia Ernst asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr hogy nincsen csesen földön homoszexuális, ez körülbelül ugyanannyira érvényes kijelentés, mint hogyha azt mondanánk, hogy a Föld tányér alakú, és az emberek Ádámtól és Évától származnak. az LGBT csoportok a szexuális orientáltság, a szexualitás egy ajándék, a, amit mindenkinek örömmel kéne megélnie, ez egyes helyeken lehetetlen. Letartóztatják, kínozzák a homoszexuálisokat, súlyos, nem csak emberi jogi, hanem büntető jogi értelemben veendő cselekményeket hajtanak végre. Az így fogvatartottakat ki kell szabadni, ki kell szabadítani. Állítólag kényszer sterilizáció is létezik Csecsenföldön, és még a mi tagállamainkban is gyakorolják ezt titokban. Az EU-nak mindenképpen fel kell lépni ebben az ügyben. Köszönöm szépen. A zöldek részéről Rebecca Harms úrnak adok szót. Az első hír, amit erről a témáról olvastam, azt közölte, hogy az ajtón kívül dobták, és halálát kívánták, bár megdöglenél, szólt a kép aláírás. Ez egy kicsit felrázta az európai közvéleményt, ez ugyan jó, ugyanakkor sajnos pessimista vagyok. Jó, hogy Angela Merkel és Federica Margherini nyilvánvalóan elítélik ezt a programot. Jó, hogy Putyinra így ezért némi nyomás nehezedik, és most vizsgálatot hirdetett, de ettől legfeljebb a közeljövőben sikerül elkerülni a üldözés folytatódását, de hosszú távon ez nem remélhető. Ezért szeretném innen is elmondani, hogy ez az ideiglenes figyelem, ami most a témára irányul, az jó, de proaktívan kéne fellépni. A svéd kormány meglépte azt, hogy a homoszexuálisok számára az Orosz Föderációból vízumot ad. Most az EFDD frakció nevében Parker asszonyt hallgatjuk a csecsenföldi történések nagyon aggasztóak, felfoghatatlan, hogy egy modern, civilizált államban bárkinek a személyes szabadságát, egészségét ilyen módon fenyegetessék szexuális orientáltság alapján. A csecsen kormány visszalépett, volt már ott jobb a helyzet, és teljesen szolidáris vagyok az üldöztetettekkel és családjaikkal. Oroszország sok kritikát kapott az utóbbi években a homofóbia miatt, de ami Csecsenföldön történik, az már túlzás. A föderális kormánynak, az orosz kormánynak meg kell mutatnia, hogy fellép az ilyen üldöztetésekkel szemben, kivizsgálja az ügyet, és konkrét válaszokat kapunk. Köszönöm szépen! Jaromír Stetinának adok szót. Egy perc. Eh, jedna a půl minuta. Ano, děkuji vám. Eh, dámy a pánové, ve čtvrtek budeme hlasovat o společné rezoluci o hrubé... Köszönöm szépen. Az állásfoglalás eh, a homoszexuális férfiak jogairól szól Csecsenföldön. És a csecsen kormányt tekinti címzetnek, ahol sztálinista módszerekkel próbálnak embercsoportokat hátrányos helyzetbe hozni. Gyakorlatilag intézményesült a homoszexuálisok letartóztatása. De miért foglalkozunk, miért csak most foglalkozunk ezzel a problémával, amikor Most vasárnap a 97-es függetlenségi nyilatkozatot ünneplik, de Putyin már régóta Iskeria a tartomány révén évek óta háborút folytat a homoszexuálisokkal szemben, ez konkrétan most már több mint százezer embert érint. Oroszország először tönkretette a Sesen infrastruktúrát, bevonult az orosz hadsereg, báb kormányokat állított föl, és Oroszország már sok éve megsérti a legalapvetőbb emberi jogokat, sőt, vegyi fegyvereket is bevetett a térségben. Ezekre is emlékezzünk most a történések kapcsán. Mervole Pier Antonio Panzeri. Köszönöm Pier Antonio Panzeri. Másfél perc. Köszönöm. Múlt csütörtökön Juri Girenovot elengedték. Őt akkor tartóztatták le, amikor egy petíciót akart átnyújtani Moszkvában a homoszexuálisok jogaiért. E, ugyanez tapasztalható Oroszországban bebörtönzik e, a homoszexuálisokat, megszegik, megsértik emberi jogaikat, e, egyes területeken megkínozzák őket. Nem csak, hogy egyenlő elbánást nem kapnak, hanem látjuk azt is, hogy a szabadságjogaik sérülnek, akár meg is kínozzák őket pusztán a szexuális orientációjuk miatt. Ez aggasztó dolog. Az egész államgépezet benne van ebben, hiszen utasításokat kaptak a kínzásokra azok ellen, akiknek az egyetlen bűnük az, hogy homoszexuálisok. Az Euró- a nemzetközi közösség nem lépett fel úgy, ahogy kellett volna. Nyilván ezekkel a személyekkel nagyon nehéz eh, kommunikálni, és oda kell figyelni, hogy ne romoljanak, ne romoljon tovább a helyzet. A tanácstól várunk eh, további lépéseket. Úgy gondolom, hogy eh, egy lelkiismeret vizsgálatra van szükség az Európai Unióban is, mert gyengék vagyunk, el kell ítélnünk ezeket mm, az eseteket, és megvédeni az LGBTI közösség eh, tagjait, nem indokolhatja az ellenük való diszkriminációt, sem a vallás, sem a kultúra. Konzekvensek kell, hogy legyünk. Köszönöm. Eh, köszönjük. Eh, Panceri úr, most pedig Cecilia Wikström következik egy perc. Köszönöm. Két hónappal ezelőtt láttuk azt, hogy a homoszexuálisok ellen elkövettek bűncselekményeket az egyre inkább iszlamizálódó Csecsenföldön. A múlt héten 17 éves fiút dobtak ki az ablakon, miután a családja rájött, hogy homoszexuális. Ezt ott becsületgyilkosságnak tartják, a család becsülete érdekében. követik el, ez egyre gyakoribb Csecsenföldön. Azt látjuk, hogy egész egyszerűen el akarjanak pusztítani egy kisebbséget a szexuális orientációja alapján, ami nyilvánvalóan a humanista értékrendünkkel eh, szemben áll. Az Európai Uniónak eh, ki kell állnia ezekért az emberekért, menedéket kell nyújtani ezeknek az embereknek, nyomást kell gyakorolni Putyin úrra, és mindent elkövetni annak érdekében, hogy eh, a hatósági támogatás megszűnjön. A, nem szabad, hogy ezeket az úgynevezett becsületgyilkosságokat hagyjuk ott elkövetni, hiszen ez a szomszédságunkban történik, ezt a kérd, ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. Köszönöm, mondja az elnök. Poszolodora Forenza, jedna minuta, bardzo proszę. Forenza, képviselő, egy perce credo che uno degli aspetti più gravi Köszönöm. Elnök úr, az egyik legsúlyosabb aspektus ennek az egész ügynek az a nyilatkozat, amit a csecsen kormány kiadott arról, hogy szerintük Csecsenföldön nem élnek homoszexuálisok. Azt mondták, hogy nincsenek. Ez nyilvánvaló, hogy elképesztő. Egy vizsgálatot kell tartani, meg kell tudnunk, hogy eh, milyen elterjedt az üldözés, mert eh, úgy tűnik, hogy ez a kultúra a tagadáson alapszik. Tagadják a lépét az LGBTI kisebbségnek, és szerintem nekünk kötelességünk nem csak, hogy szóljunk, ahogy azt eh, meg is tesszük egy állásfoglalással, hanem cselekedjünk itt az Európai Unióban azért, hogy kulturális vagy szimbolikus értelemben se kérdőjelezedjen meg az LGBTI közösséghez tartozó emberek joga. Köszönöm. Következő hozzászólónk, Hautala asszony, öné a percem. Köszönöm, elnök úr, szeretnék csatlakozni én is azokhoz, akik megköszönték a biztos úrnak a nagyon határozott kiállását arról beszélt, hogy az Európai Unió minden szinten elítéli ezeket az atrocitásokat, amelyekről az elmúlt két hónapban hallottunk. Ez a szörnyű üldöztetés egyrészt kapcsolódik az úgynevezett hagyományos értékekhez, és hát higgyenek nekem, a hagyományos értékek alapján ők úgy vélik, hogy a homoszexualitásnak nem is szabad léteznie, ugyanakkor mindez kapcsolódik ahhoz is, hogy nemrégiben ismét lehetővé vagy legálissá tették a családon belüli erőszakot. A család az egy hagyományos modell, egy hagyományos közösség, és az, mi történik azon belül, ahhoz nincs senkinek köze, mondja az orosz állam. Nekünk határozottnak kell lennünk, Csecsenföldön a helyzet egyébként is szörnyű, az emberi jogi jogvédőket állandóan üldözik, a kínzás elleni bizottság irodáját felgyújtották a biztonsági erők nem sokkal ezelőtt. Köszönöm. Kitos. E, Köszönjük, most e, Tanya Fajon következik, másfél perc, öné a szó. Köszönöm, e, elnök úr. Tíz nap múlva kezdődik a ramadán, a muzulmánok többsége számára a ramadán a gondolkodás ideje, amikor az életről el lehet gondolkozni. Azonban e, a csecsenföldi homoszexuálisok számára nyilvánvalóan terrort és halálfélelmet fog hozni, mert Kadirov azt tűzte ki célkul, célul, hogy megtisztítsa országát a homoszexualitásoktól a ramadán alatt. E, e szörnyű üzenet, e, félhivatalos e, üzeneteket hallunk a Csecsenföldről, halljuk, hogy kvázi koncentrációs táborokban tartják a homoszexuálisokat. El sem lehet képzelni, hogy ezek az emberek milyen körülmények között élnek, és belegondolni is rossz, hogy ha kiterjesztik ezeket az intézkedéseket a többi kisebbségekre, a leszbikusokra vagy a fogyatékkal élőkre, egyelőre nem tudunk eh, mást eh, tenni, eh, csak meg kell értenünk, hogy ez meg kell értetni velük, hogy Csecsenföldön mindig éltek homoszexuálisok, és mindig is fognak. Kadirov ehhez képest azt mondja, hogy a homoszexuálisok nem léteznek Csecsenföldön, ez szégyen. Itt egy visszalépés történik a középkorba. Az Európai Uniónak mindent meg kell tennie eh, az, ez ellen, a folyamat ellen. Köszönöm, Fajon asszony. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Vautman asszony, egy percet tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, én is eh, eléggé sokkolónak láttam ezeket a szörnyű képeket, azt gondoltam, hogy ez mind a második világháború emlékeztet, akkor is sor került ilyen dolgokra, hogy az állítólag homoszexuális férfiakat bezárták, táborokba zárták, megpróbálták őket átnevelni, és hogyha egyáltalán szabadon engedték őket, akkor családhoz helyezték őket. Ez még a második világháború után is előfordulhatott. A Gay parade a brüsszeli felvonuláson, LGBTI felvonuláson, ez egy, felvonulás ez egy valódi ünnep szokott lenni, de nincs mit ünnepelni. Nagyon fontos elérni az, hogy a homoszexuálisokat megvédjük, Végig kell gondolni, hogy vízumot adjanunk, adjanak ezeknek az embereknek, de val- vagy valamilyen más védelmet biztosítsunk számukra. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Alan Smith, egy percre tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, nagyon örülök, hogy ilyen nagy pártokon túlmutató egyesség van a témával kapcsolatban, de ez a, a mi munkánk nem olyan bonyolult, hiszen a civil társadalom, újságírók hívták fel a figyelmünket erre a problémára, hogy milyen szörnyű üldöztetésnek vannak kitéve ezek az emberek a nemzetközi válságkezelő csoportok, eh, a Human Rights Watch, a Nova Gazeta és más intézmények, újságok felhívták a figyelmünket erre a problémára. Ez egy növekvő tendenciát mutató dolog, a, az Egyesült Királyságban a Brexit után is világás, világossá vált, hogy a politikában megpróbálnak fekete bárányokat keresni, akik ki lehet vetíteni a gyűlöletet. És nagyon fontos, hogy mindig résen legyünk. Egyes hatalmas, nagyhatalommal rendelkező erők megpróbálják az emberi jogokat aláásni, és az Európai Uniót meggyengíteni, amelynek egyébként feladata ennek a jognak, ezeknek a jogoknak a megvédése. Ez a legfontosabb feladatunk. Köszönöm a támogatásukat. Köszönöm szépen. József Weidenholzer következik egy percet, tessék. Köszönöm szépen. A csecsenföldi helyzet évek óta aggasztó. Aggasztó, mint már mint más orosz régiókban. Nagyon sok menedékkérő innen érkezik, és ez is jelzi azt, hogy az emberi jogokat provokatív módon megsértik a tájékoztatás azzal kapcsolatban, hogy hogyan bánnak a homoszexuálisokkal, ez még a, a súlyos helyzetekhez szokott megfigyelőket is sokkolja. Ezért foglalkozunk ezzel a problémával. Az Európai Bizottság egyértelmű álláspontja mindenképpen dicséretes. Ez egyértelműen jelzi azt, hogy nem fogjuk elfogadni ezt a helyzetet, és aggasztónak tartjuk ezt. A látens homofóbia, az LMBTI személyek üldözése sajnos előfordulhat, mint ahogy előfordul Csecsenföldön is. Pozitív az, hogy megígérik a feltárást, a feltárást az orosz hatóságok, azonban az nem pozitív, hogy még nem indult ez meg. Köszönöm szépen Weidenholzer úrnak, és most pedig megadom a szót Karima Delének. Tessék! Kedves kollégák, holnap ünnepeljük meg a homofóbia elleni eh, ellenesség eh, napját és ezzel egy időben a Csecsenföldön a homoszexuálisokat üldözik. Ott homoszexuálisnak lenni halálos ítéletet jelent. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy csendben maradjunk ezzel kapcsolatban. Mi vagyunk az üldözöttek szószólóin. Az bebörtözöttek azonnali szabadonbocsátását követeljük, és komoly feltáró eljárást követelünk a hatóságoktól. Európának bátornak kell lenni Csecsenföld, Putin úr Orosz Föderációjának része. Jövő héten, jövő évben itt lesz majd a futballvilágbajnokság, ott, ahol a homoszexuálisokat lemészárolják. Az, a futballbajnokság bolykotjára hívom fel tehát önöket. Köszönöm szépen Deli asszonynak, most pedig Szilvi Guillaume-nak adom meg a szót alelnök asszonynak. 2013-ban biztos úr ön is tudja, iránymutatásokat fogadtunk el az LMBTI személyekkel kapcsolatban. Azt gondoltuk, hogy minden rendelkezésünkre álló eszköz megvan ahhoz, a szükséges eszköz megvan ahhoz, hogy az LMBTI eh, személyek érdekében fellépjünk. Azonban négy évvel később továbbra is az üldöztetés tárgyai ezek a, a, a eh, személyek. Oroszországban rendkívül súlyos a helyzet az LMBTI személyek számára a, eh, a másság tagadása az, ami folyik ebben az országban, Csecsenföldön több ezer embert szörnyű körülmények között tartanak fogva. Itt az idő, hogy lépéseket tegyünk, hiszen nagyon sok minden forog kockán. Oroszországban ezek a személyek nem élhetnek biztonságban, és azok, akik az Európai Unióban vízumot kérnek, vagy menedéket kérnek, azoknak ezt meg kell adni. Tiszteletben kell tartani az emberi jogok érdekében tett tevékenységüket a civil csoportoknak. Köszönöm szépen! alelnök asszony. Most pedig Rendke asszonynak adok szót a zöldek képviseletében. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, biztos úr. Ami Csecsenföldön történik, az egy eszkalálódott, már régóta látható ö, helyzet. A kínzásokról, üldöztetésekről már korábban is hallottunk, de ez most, mondom, eszkalálódott. Ez a fajta dehumanizáció baj, de ennek a feltételei még nagyobb problémák. Az, hogy ilyen kialakulhat, hogy szexuális irányultság alapján üldözni lehet csoportokat, ehhez kell egy atmoszféra, egy hangulat, egy, egy előmágnesezettség, és ez a fő baj hogy ez megvan. Ezért kell hallatnunk a hangunkat az Európai Uniónak, és megvédenünk azokat az elveket, nem csak embereket, akik és amelyek ö, értékeink közé tartoznak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, asszony. Daniele Viotti kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. A gumicsizmás kormányzás egy megvalósulását látjuk földön. Bántalmazzák, kínozzák, bebörtönzik a homoszexuálisokat. Fizikai szenvedést kell megélniük. Én találkoztam egy csecsen fiatalemberrel, Andrejnek hívták, aki elmondta nekem, hogy mi zajlik ott. Ramzan Kadirov rezsimje érinthetetlen, diktátorként uralkodik, Putyin védelmében. Kadirov az élet és halál ura, és a homoszexuálisoknak a halált szánta. orvosok titokban jegyzőkönyvbe adják, hogy mit láttak, mit tapasztaltak, és amit így megtudtunk, az ugyancsak a jéghegy csúcsa, de szörnyűséges. Európának itt fel kell lépnie. Az élethez való alapjogról van itt egyszerűen szó, nem seperhetjük szőnyeg alá ezt a problémát minden lehetséges eszközünkkel nyomást kell gyakorolni Csecsenföldre, és persze Oroszországra is, amely cinkossal a Csecsen rezsimnek ebben az üldözésben. És nem csak a melegek jogairól van szó, a nők jogairól, a migránsok jogairól, a más véleménnyel rendelkezők jogairól. Komoly eltökélt fellépésre van szükség. Köszönjük szépen, Viotti úr! Dánsz képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a biztos úrnak is, amit elmondott. Több kolléga rámutatott, hogy a civil szervezetek nagyon nehéz körülmények között küzdenek azért, az ott élők jogaiért, de és állítólag most majd az orosz hatóságok is kivizsgálják ezt a helyzetet, de ez csak azért fogalmazódott már legalább ígéret szintjén meg, mert sok-sok civil szervezet ezért régóta küzd. küzd. Én magam is meleg vagyok. És köszönöm ezt a szolidaritást, és azért végzem azt a munkát, amit végzek, mert tudom, hogy engem itt Európában nem vernek meg, nem ráncigálnak ki ebből az épületből, nem fog megverni a rendőrség csak azért, mert meleg vagyok. Hiszen az itteni rendőrség védi a jogaimat. Ami Csecsenföldön történik, annak kapcsán el kell mondani, hogy nem ez a kisebbség, a melegek a probléma, hanem az a fajta kormányzás, az a fajta ö, hozzáállás, amit az orosz fél és a nemzetközi fél is az elhallgatással, a szűnyegalással lehetővé tesz. Köszönjük szépen Dens képviselőnek ezt a nagyon ütős felszólalást. Most Jolly Wardnak adok szót. Én nem fogom soha megengedni, hogy egy többség elnyomjam egy kisebbséget. Cashman képviselő akkor kezdett itt dolgozni nálunk, amikor Putyin az első homofób törvényeket elfogadta. És három év telt el, és sajnos a helyzet nem javult, sőt romlott, földön különösen. A nemzetközi közösségnek eltökélten kell fellépnie most, hogy ezt a helyzetet felszámolja. Putyin állítólag most azt mondja, hogy kivizsgálja az ügyet, de az orosz hatóságok hallgatólagosan nagyon is hozzájárultak ahhoz, ami ott történik. Az EU-nak további nyomást kell gyakorolnia. Juri Gujánát, egy emberi jogi aktivistát letartóztattak. Több mint két millióan írták alá az ő kiszabadításáért indított mozgalmat, és csak a nemzetközi nyomás hatására engedték el végül. Nekünk kutya kötelességünk, hogy az emberi jogokért kiállókat megvédjük, próbáljuk megmenteni, mindannyiunknak egyenként, polgárként felelősségünk van abban, hogy az ilyen súlyos jogsértések ellen fellépjünk, és segítsük azokat, akik ugyancsak fellépnek. Dom deputat Doru Claudian Frunzulica. Frunzulica képviselő következik. Minut. Bardzo dziękuję, panie prezident Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Az emberi jogok helyzete Oroszországban egyre aggasztóbb. Úgy tűnik, hogy legalább száz embert eh, fogságban tartanak azzal a gyanúval, hogy homoszexuálisok. Megkínozták őket, nem hivatalos börtönökben legalább hárman belehaltak a kínzásba. Sokan eh, tehát vannak kitéve eh, ennek a kínzásnak, embertelen bánásmódnak. A helyi hatóságok eh, tagadják mindezt, és az orosz hatóságok pedig eh, nem vesznek tudomást eh, ezekről a tényekről. Az Európai Uniónak most kell cselekednie. Én támogatom a szóbeli kérdést azért, mert úgy gondolom, hogy a külügyi szolgálatnak tájékoztatni kell bennünket arról, hogy milyen lépéseket eh, terveznek a csecsenföldi eseményekkel kapcsolatban. Fel kell vetni ezt a kérdést az orosz hatóságoknál, hogy megkapják a védelmet az áldozatok, illetve hogy garantálják az ő emberi jogaikat. Köszönöm. Most pedig Mark Tarabella képviselő következik. Egy perccel köszönöm, elnök úr. Az, hogy valaki homoszexuális, ahhoz mindenkinek joga van, Csecsenföldön azonban nem. Csecsenföldön úgy döntöttek, hogy május során eh, kírtják a eh, homoszexuálisokat van egy tábor, amely majdnem koncentrációs tábor, ahol kínozzák és tartják a homoszexuálisokat, gyilkosságokat is elkövettek. A rendőrség arra bátorítja a családokat, hogy a homoszexuális gyerekeket öljék meg, különben az egész családot e, fogságba ejtik, vérrel mossák le a szégyent. E, úgy tűnik, hogy ez a tisztogatás eleve lehetetlen, hiszen állítólag nem is létezik Kadirov szerint a homoszexualitás Csecsenföldön. Eh, a potenciális áldozatok eh, csak azt remélik, hogy túléljenek. Az Európai Unió nem maradhat vak, eh, ugyanolyan vízumrendszert kell bevezetni, mint amit Kanada bevezetett, hogy kihozzuk embereket, az embereket ebből a pokolból. Köszönöm. Tarabella úr. Így következnek a spontán felszólalások. Paszpisil képviselő kap először szót egy perc. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já chci poděkovat všem. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyértelműen fogalmaztak a képviselők a csecsenföldi helyzetet, elutasítják, elutasítják a homoszexuális áldozatokat, olyan személyekről van szó, akiknek az életét fenyegetik. Nagyon örülök annak, hogy a biztos úr is felvetette ezt a témát, konkrét lépésekre van szükség. Azonban eléggé szkeptikus vagyok, nem gondolom, hogy Putin bármit is valóban komolyan elemez a témával kapcsolatban, hogy feltárja a helyzetet, hogy vizsgálatot indít. Azt gondolom, hogy azok az emberek, akiket itt üldöznek, nekik mindenképpen vízumot kellene adnunk, menedéket kellene biztosítanunk és a független újságírókat is támogatnunk kell, akik Oroszországról beszámolnak. Köszönöm. Elis lány következik, tessék. Ez a beszámoló, amelyeket a csecsen földi helyzetről kapunk, aggasztó. Illegális bebörtönzések, üldöztetés, az állítólagos homoszexuálisok átnevelő táborba küldése, legyilkolása, lemészárlása, ez az emberiség legsötétebb fejezeteire emlékeztet. Az európai intézmények és az egyes államoknak fel kell lépniük az LMBTI személyek érdekében, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy lezáruljon ez a szörnyűséges eseménysorozat. Holnap a homofóbia elleni fellépés napja lesz. Ez a legjobb alkalom erre. Olaszországban a Gay Pride-on egy a büszkeség meneten egy különleges eseményt szeretnénk majd megszervezni. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket az embereket megsegítsük. Köszönöm. Batis Pecserre következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. A 2013-as eh, homoszexuálisok elleni propaganda, amit Putin indított, eh, ez kezdte meg a kadirovi eh, homoszexuális üldözések táptalaját, ez adta és ez csatlakozik a többi emberjogi jogsértéshez Oroszországban. A homofóbia ellenes nap holnap lesz, és nagyon fontos, hogy feltárják ezeket az eseteket. A homoszexuálisokkal szembeni népírtás vágyával kell ezeket a személyeket bíróság elé állítani. Ezt senki nem úszhatja meg. Madridban a büszkeség meneten több millió ember fog felvonulni, és mindannyiunk feladata, hogy jelzést küldjünk. Kásztáldó kép, képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg aggasztó a csecsenföldi helyzet. Rettenetes a fogvatartási körülmények is rettenetesek, megalázzák ezeket az embereket, kínozzák őket. Aztán még arról is szó volt, hogy egyeseket meggyilkoltak sőt, teljes családokat fenyegetnek, hogyha nem ölik meg maguk a homoszexualitással vádolt ö, ö, családtagjukat. A helyzet tehát tarthatatlan és elfogadhatatlan, és elképesztő ö, cselekmények sorozatára került sor. az emberek életét védeni kell, az élet mindenek fölött eh, áll, és biztonságban kell őket tudni. Ez a minimum, amit mi európaiak tehetünk. Köszönöm szépen Kasztáldó úrnak is. Most pedig a bizottság nevében megadom a eh, szót eh, Szilenides biztos úrnak. Chairman, dear colleagues, Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák, nagyon köszönöm az itt elhangzott beszédeket, felszólalásokat, és nagyon örülök és hálás vagyok azért, hogy ennyire egységesek voltak. Mindannyian aggódunk azért, ami Csecsenföldön történik. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez a dolog teljesen elfogadhatatlan, és én személy szerint úgy gondolom, hogy szégyen teljes dologról van szó, szégyen, hogy nekünk a 21. században erről beszélnünk kell. Az LGBTI közösség elleni erőszak rávilágít az orosz köztársaságban az emberi jogok sanyarú helyzetére, együttműködünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy az áldozatokat segítsük, és nyomást gyakoroljunk az orosz hatóságokra, hogy vessenek véget az erőszaknak, és szolgáltassanak igazságot az áldozatoknak. Kérem, legyenek tudatában annak, hogy bizonyos intézkedéseink és fellépéseink türelmet, illetve bizalmasságot igényelnek. Mindannyian próbálunk segíteni, de nem tá tudjuk tájékoztatni a közvéleményt mindarról, amit teszünk. Egyes esetekben ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, az, hogy hatékonyabbak legyünk, az fontosabb, mint hogy felszólaljunk nyilvánosan az érintett emberekért. Azért mondom ezt, mert egyes konkrét eseteket, ismerek egyes konkrét eseteket. És itt most még egyszer megköszönöm a parlamentnek azt, hogy napirenden tartja ezt a kérdést. Folytatnunk kell ezt a küzdelmet, és fenn kell tartanunk a hajlandóságunkat, hogy megvédjük az LGBTI közösséghez tartozók jogait. Köszönöm. Evharisto. Thank you, Mr. Commissioner. Köszönjük, biztos úr. Különösen azt, amit az Európai Parlament szerepéről mondott. Köszönjük ezzel. Lezárjuk ezt a napirendi pontot. Hat állásfoglási indítvány érkezett a hat legnagyobb frakciótól a szavazásra.